Ez pedig egy szóbeli választ igénylő kérdést. A kérdés tárgya pedig a cukorszektor jelenlegi igazgatása. És most a szóbeli válasz igénylő kérdés megfogalmazóival kezdjük a vitát. Az első felszólaló Marina Janakutakis képviselőasszony. Reding biztos asszony, mindig, hogyha megkérdezzük a bizottságtól, hogy mi a helyzet a cukorral, ugyanazt a választ kapjuk. Azt halljuk, hogy nincs probléma. De a cukornád finomítók nagyon alacsony kapacitáson dolgoznak. A gyárak heti több napra bezárják kapuikat, és ez természetesen elveszett munkahelyeket jelent. A bizottság mutatott nekünk egy levelet is egy francia cukornád finomítótól, és ebben arról panaszkodik az érintett, hogy a helyzet abszolút nem kielégítő, azonban minden marad a régiben. Igazából a finomítót egy répatermelő birtokolta. Hát hogyha azt mondjuk a bizottságnak, hogy probléma van, a bizottság mindig azt mondja, hogy ez egy brit probléma. 11 tagállamból 62 képviselő írt a mezőgazdasági biztosnak, hogy változtassa meg a cukorrendtartást munkahelyek vannak veszélyben nem csak Nagy-Britanniában, hanem egész Európában, főleg Portugáliában, Bulgáriában és Romániában. Tudja, hogy probléma van, tudjuk, hogy probléma van. Most pedig eh, szeretnénk eh, elérni, hogy megfelelő feltételekkel működjön ez az ipar. Biztos asszony, ön nem a mezőgazdaságáért felelős, az, ön az állampolgárok védelméért felelős, de az állampolgárok védelme a cukor ágazatban is szükséges. Igazából az Európai Unióban a cukor 46%-kal drágább, mint a világban. Meg kell nézni, hogy miért vannak problémák a cukorellátásban ha bizottság most ezt elutasítja, akkor igazából az embereket hagyja cserben. Európa pedig elveszt egy kulcsfontosságú iparágat. Köszönöm szépen. George Lyon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Minden tiszteletem mellett reméltem volna, hogy a mezőgazdasági biztos idejön, hogy megválaszolja a kérdéseimet, de gondolom minden tőle, öntől eltölt megtesz, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Az Európai Unió 2006 utáni cukorreform eh, helyzetéről beszélek. A cukornád eh, finomítóink elmondták, hogy eh, 3,5 millió tonna cukornát behozatal 2006 az Ákács országokból nem valósult meg, ezek eh, eh, inkább Brazíliába kerültek át, eh, és ez nagymértékben megnövelte az alapanyagárat, csökkentette 40%-kal a termelést, ez tovább növeli a költségeket, és ez ugye a versenyképességet is veszélyezteti mindaddig, amíg a bizottság nem tesz lépéseket, a cukorgyárak bezárnak, és nagyon sok munkahelyet elvesztünk ezzel Európa szerte. Egyelő játéktér tisztességes versenyre van szükség, de pontosan a bizottság nem teszi ezt lehetővé. Ezen túlmenően a bizottság 3,5 millió tonnás importról is beszélt, ami nem valósult meg, de ugye Brazíliába például nem tudtunk behozni, mert az alás az Ákácsi országokból tett behozatalt meg el kell itt is lépéseket, annak érdekében, hogy a 2006 utáni problémákat meg tudjuk oldani. A kérdés, kinek van igaza, és milyen fellépésre van szükség. Véleményem szerint nem fér kétség ahhoz, hogy mindenképpen probléma van a cukornád ágazatban. A biztos asszonytól azt szeretném hallani, hogy milyen lépések várhatók annak érdekében, hogy mind a cukorrépa, mind a cukornát feldolgozók vonatkozásában meglegyen az egyenlő játéktér. Köszönöm. Elnök. Önök az asszonyt szeretném kérni, kérdezni, hogy fogadja az önhöz intézendő kérdéseket, amiket most érkeztek be. Ha igen, úgy már ezt urat kérem, hogy tegye fel az első kérdést. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy befogadták a kérdésemet. Elnök Aranyi asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy Londonban van ugye egy nagy gyárcukor finomító. Volt egy sor kivételes intézkedés az elmúlt két évben, például a jövedéki és vám területen. Tehát ezzel mi a helyzet? Ennek a Az elmúlt két piaci évben a cukorrépára kivetett vám és az igodoglükózra kivetett vám kb. 75 eurót tett ki tonnánként 1,2 millió tonnára nézve. Ami a nyers cukorot illeti, ez 9000, 900 ezer tonnának kevesebb volt a behozattal. Itt a kivetett adó vám 183 euró volt tonnánként. Zweite Frage an Sie kommt von Herrn Paravella úr, a második kérdés. Madame Yakunakudakis, chers collègues. Janukadikis eh, kolléganő, kedves kollégák, meglepődöm úgy vélem, hogy ez a támadási front a bizottság ellen nem helyén való, mert amennyiben a finomítás tekintetében nehézségek vannak, állásmegszűnések vannak, az egy dolog, de 2006-ban, és erre kérdeznék rá, úgy véltem, hogy 2006-ban ön nem hatodott meg a tekintetben, hogy milyen reform ment végbe. Márpedig ez a reform, ez struktúra váltást idézett elő a vállalkozásoknak a körében, legalábbis némelynek a körében, de nem mindegyiknek a körében, és hát az az érzésem, hogy hogy gyakorlatilag kettős mércét alkalmaz ön, és nem ítélte el ezt a különböző bánásmódot, amely megnyilvánul, és gyakorlatilag ön most lobbiknak a hatására nyilvánul meg. Thank you, thank you. Köszönöm. Köszönöm a kollégámnak. Nem, nem támadunk itt meg senkit. Azt szeretnénk elérni, hogy egyenlő feltételek vonatkozzanak a cukoriparra is, és európai munkahelyekről van szó. Akkor, amikor megszületett a cukorrendtartás, elképzelhető, hogy működött is. Azonban az európai intézményeknek, ágazatoknak mozdulnia kell, hiszen megváltozott a helyzet. Nincs elég cukor a finomítóknak, és hetente több napra le kell állítani a termelést. Igazából négy és fél ezer európai munkahely szűnhet meg. És nem csak Nagy-Britanniáról beszélek, ahol elég sok munkahely van függőben, de Portugáliáról is szó van. Portugáliában pillanatnyilag gazdasági visszaesés van. Hölgyeim és uraim, pillanatnyilag a szerzők kérdésénél tartunk. Még nem folytatjuk a vitát. Szeretnék utalni rá, hogy a szerzők bemutatják a kérdésüket, a bizottsághoz intézett kérdésüket, de még egy kék kártyát látok, ezt szeretném még megkérdezni Jana Kudakis azt mondta, hogy elfogadja-e? Igen. Mikrofon. Köszönöm. Elnök úr, igazából olyan iparunk van, amelynek nincs nyersanyaga már. 2006-ban azt mondta a bizottság, hogy 3,3 millió tonnát exportálunk, és ezzel megváltozott a helyzet. De ma körülbelül 1,8 millió tonna kerül exportra. És hogyha ez nem elég az iparnak, akkor felmerül a kérdés, hogy a jövőben egyáltalán ezt megkapjuk-e. asszony, Teljes mértékben egyetértek. Ez a problémánk. És ezért intézzük a bizottsághoz a kérdést. Az importok növekedése a preferenciális helyekről alacsony. Tehát pillanatnyilag ez a helyzet. Köszönöm. Folytatjuk a szerzőkkel, és Capula Santos kollégára térünk át. Nagyon köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani, hogy megnyitották a ezzel kapcsolatos párbeszédet. És Csalas biztos is nyitottnak bizonyult a kérdésben. Komisz, biztos asszony, nem elég az, hogyha készek vagyunk a párbeszédre, akkor, hogyha egyszerűen nincs eredmény. Biztos asszony, igaz az, hogy a 2006-os cukorreform óta a cukornád finomítók egyre nehezebben fértek a nyersanyaghoz. 2005-ben valószínűleg túl alacsonyan határozták meg a behozatali mértékeket, és ezt annak ellenére, hogy harmadik országokkal új kereskedelmi megállapodásokat kötünk, nem javítják ki. Örömmel veszek bármilyen érvet, mindenképpen tisztázni kell ezt valahogy hazámban. Vannak olyan ágazatok, olyan cégek, amelyek érdekeltek abban, hogy finomításhoz behozzák a cukornádat. Nem mondhatjuk azt, hogy ez pusztán egy piaci probléma, amely majd megoldódik. Tudjuk, hogy a gazdasági szereplők az európai döntések alapján hoznak döntéseket. Itt a bizottság jóslatai most nem jöttek be kérem a bizottságot, hogy hozza megfelelő döntéseket annak érdekében, hogy a cukor ágazat megfelelően működjön, és hogy biztosítani tudjuk a munkahelyek megtartását is, nagyon sok munkahely függ ettől az ágazattól, különösen most a gazdaság és pénzügyválságban. Köszönöm. Legutolsó társ, társ szerző következik, Rubik úr, tessék. Nagyon köszönöm. A probléma alapja a következő. Az Unióban a cukor reform óta azt látjuk, hogy a nagy exportőrökből nagy importőrök lettünk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a kvóta rendszerre vezethető vissza. Ez vezetett el oda, hogy nagyon sok cukor gyárat bezártak például három lett cukorgyár is be lett zárva. A polgárok, a cégek azt kérjük, hogy ezt valahogy hozzuk helyre. Ugyanezt mondhatjuk el Németországról, és a német cukortermelők egy levélben fordultak hozzám. Ők is azt kérték, hogy vezessük be újra ezt a rendszert, ami akkor megszűnt, és ne csak a kvóták alapján járjunk el a termelési lehetőségek 80%-át elvesztegettük. 2020-ig meg kellene tartani a kvóta rendszert. Ez nem tudjuk realistának, tudjuk ennek a költségeit, tudjuk a termelés költségeit, és tudjuk azt is, hogy itt milyen szerepet játszik ez az egész. El kell gondolkodnunk, ezen át kell gondolnunk az árakat, és fel kell vennünk a harcot az akadályokkal szemben. A jelen szakpolitika nem teszi lehetővé az ágazatnak, hogy növekedjen. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a termelést, elő kell segítenünk a versenyt, így leszünk képesek arra, hogy karzsítjuk. Eling asszony, tessék. Monsieur le Président. Elnök úr, Csalos biztos kollégám nevében szólok hozzá, és igyekszem válaszolni a feltett kérdésekre a parlamenti képviselőknek. Valószínűleg mindannyian tudják, hogy a reform 2005 novemberi dátumozású, és itt a versenyképességet kívántuk megerősíteni európai szinten. A cukoripar, a cukorrépa alapú cukoriparban nagyon sok gyárat be kellett zárni, a feldolgozott cukornáddal foglalkozó ágazatban pedig 150 millió eurós borítékot láttunk a versenyképesség növelése érdekében. Ez a reform megszüntette a különbséget a hagyományos finomító és a cukorfinomító között. Itt volt egy három éves átmeneti időszak, amely 2009-ben ért véget. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan Ákács ország számára biztosított hozzáférést. Mindig volt azonban egy véd záradék, amelyre lehetőség volt, amennyiben a 3,5 milliós tonnán túl megyünk, tehát 1,6 millióról beszélünk a Ákácsi országok vonatkozásában. Az exportot korlátozták 2009-ben 1,35 millió tonnára. A cukorreform következtében a cukorkvóta csökkent 13,3 milliós szintre 17 millió valamennyiről 2004-2005-ben. Ennek következtében az üzemek 41%-át bezárták. Ezzel összhangban a finomítási kapacitások 1,7 millióra tonnára növekedtek az Unió 27 országában. A hagyományos finomítók meg akarták tartani azonban a kapacitásukat az 1,15 század tonnás mértéket. Kötöttünk a kevésbé fejlett országokkal megállapodásokat 1,8 millió tonnás mértékben idén. 670 millió ö, brazil ö, termeléshez jönnek még ezek a számok ö, ö, csökkentett mértékben. Itt 3,2 millióra jutunk ö, ebben az évben. Ami a jövőt illeti, a 300 milliós kvótát eh, átszámoljuk, megnyitottuk ezt a tárgyalásokat az ügyben eh, Dél- és Közép-Amerikával, és 400 millió tonna kerül behozatalra feldolgozott termék formájában. A 2009-10-es kampány nem volt igazán tipikus. A világszintű ár magasabb volt, mint az uniós, Európai Uniós ár, ezt 50 éve nem láttuk. Ennek következtében az AKC országok termelői inkább a világpiacon adták el a terméküket, vagy odahaza, és nem szállították a tervezett mennyiségeket az Európai Unióban. A piaci egyensúly ez nagy mértékben érintette a fogyasztóink szemszögéből is. A 2005-ös reform egészen világos, csak egy ilyen ügyben, vagy ilyen esetben engedélyezett a bizottság számára az, hogy intézkedéseket fogalmatosítson. Az, a piaci egyensúly megteremtése érdekében a 2010-11-es, 2012 es kampány vonatkozásában kvótán kívüli cukormennyiségeket engedett az uniós piacra. Ennek persze vannak feltételei. 2,35 millió tonna pluszt engedélyeztünk az unió piacán, ebből 1,25 század a behozatal. sokan azt mondják, hogy nem elegendő a rendelkezés a cukormennyiség, és többen fel is teszik az ezzel kapcsolatos kérdést. Hol vagyunk jelenleg? Az első megállapítást, ami elmondhatunk, az az, hogy ezt a nézetet nem osztja az összes feldolgozó. Másodszorban mit mondanak ezek a számok? A reform előtt, a 2005-ös reform előtt az importok 2,3 millió tonnát tettek ki, a reform óta ezek ugyan és ezek növekedtek. Tehát, hogy az, hogy kevesebbet hoznánk be, és pár cégnek ebből nehézsége van, az nem felel meg a valóságnak. Mi akkor a valós probléma? Hogyha közelebbről vesszük szemügyre a helyzetet, üzemenként, esetleg tagállamonként, akkor azt láthatjuk, hogy az európai finomítók a piaci helyzetnek van kitéve, úgy, ahogy ezt a célt kitűzte a 2005-ös reform. Versenyhelyzetet látunk tehát, valós versenyt ráadásul. Bizonyos tagállamok és bizonyos finomítók megnövelték a kapacitásukat, a finomítási kapacitásukat, annak érdekében, hogy biztosítsák az ellátottságokat a harmadik országokból. Mások esetében láthatjuk, hogy csökkennek a mennyiségek. Összességében azonban azt mondhatjuk, hogy az összeurópai behozatal növekszik. Tehát itt kereskedelmi magáncégek problémájáról beszélünk, magáncégek kereskedelmi problémájáról beszélünk. Piacgazdasági körülmények utal, uralkodnak a 2005-ös reform óta. Volt egy átmeneti időszak, amely 2009-ben járt le. nagyobb fokú, a piac nagyobb fokú megjelenését akartuk, akarták, ennek feleltünk meg, most nem kellene visszalépni. A bizottság feladata az, hogy biztosítsa a piaci egyensúlyt. A cukorimport nőtt 2006 óta nagymértékben, 400 millió tonnát ért ez el 2011-ben, ez egy történelmi csúcs, az AKC országok fejleményei is ezt követik hogyha ezek az országok úgy döntenek, hogy ide szállítanak, akkor azt is látnunk kell, hogy ez ugye az ő gazdaságukat is fejleszti. Az, amiket problémaként felvetnek, az nem a cukor hiányra vezethető vissza, hanem sokkal inkább a konkurenciára ugye páran, mint mondottam, megnövelték a kapacitásaikat, és ez ö, vezet ahhoz, hogy bizonyos üzemek nem működnek teljes gőzzel. Fentartható alapon kell ö, eljárni, és a cukor ágazatot tényleg a piac felé tereltük. Az Európai Unió nettó behozónak, importőrnek minősül, korábban exportőrök voltunk. Tehát sikeres a reform, ez a strukturális plusz cukortermelésnek vette elejét, tehát a többlettermelésnek. 2015-ig vannak meg a rendelkezések, 2011-ben ismertettük a jövőbeni lépéseket, itt a kvóta megszüntetésről van szó, jelenleg ezről viták folynak a parlamenttel és a más európai intézményekkel. Csolos kollégám nevében arra kérem önöket, hogy vállaljanak aktívan részt ebben a vitában a 2013 utáni csomag kialakításában és a kóta rendszerrel kapcsolatos távilépésekben. Köszönöm szépen, meg is tesszük, ezért intéztük a kérdést a bizottsághoz, most pedig a frakciók felszólalóival folytatjuk a vitát. Albert Dess. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kolléganők és kollégák. Az európai piac cukorral történő biztos ellátása az európai cukorágazat legfelsőbb célja. A 2006-os reformmal az Európai Unió azonban részben függővé tette magát az importoktól. A biztos asszony említette a számokat, a reform következtében a felhasználás 15%-át importálni kell. Azonban néhány nagyon fontos cukortermelő országban rossz volt az aratás. Így az árak is növekedtek. Az Európai Bizottság véleményem szerint helyes intézkedéseket hozott. Megkönnyítette az importokat, 500 ezer tonnát vámmentesen lehetett behozni, ezen kívül segítette a cukor és izoglükóz termelőket. Segítette a termelőket abban 500 ezer tonnáig, hogy könnyebben adhassák el termékeiket a piacon. Tehát szerintem kiegyenlített volt a helyzet. A biztos asszony kijelentéseit tehát támogathatjuk. A cukor piaci rendtartás rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek garantálják a piac ellátását és az érdekek kiegyenlítését. Hogyha pedig a munkahelyek elvesztéséről hallunk, főleg itt az első felszóló részéről, akkor utalnék arra, amit Tarabella kolléga mondott, a cukorpiac reformjánál több ezer munkahely szűnt meg. A saját választó kerületemben, az Oberpfalz régióban több száz munkahely szűnt meg. Így nem lehet az a célunk, hogy úgy biztosítsuk a munkahelyeket, hogy ne legyen megfelelő biztosítás mögötte és remélem 2020-ig meghosszabbítódik ez. Köszönöm szépen, Desz kolléga, kék kártyát látok, elfogadja? Latford asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném Desz urat megkérdezni, hiszen utalt a magas világpiaci árakra. Az európai cukorárok 46%-a magasabbak, mint a világpiaci árak. 50%-kal emelkedtek eh, azóta, amióta 2010-ben a bizottság észlelte a cukorválságot. Tehát igazából a világpiaci árak esnek. Ez nem probléma. Másodszorban elfogadja, hogy a hogy felment a cukornád ára, és most kedvezőbb helyzetben van, mint a cukorrépa, ezért magasok az árak. Köszönöm, Dessz Köszönöm. Korábban Európában nagyon magasak voltak a cukorárak. A 2006-os reform révén a cukorrépa árak körülbelül 40%-kal csökkentek Európában. Tehát a cukorrépa termelőknek veszteségeik voltak. A világpiacon nagyon nagyok voltak az áringadozások. Voltak olyan idők, amikor sokkal drágább volt a világpiacon a cukor, mint Németországban. Akkor az AKC országokból senki sem szállított Európába. Ez volt a probléma akkor. De kolléganőmnek mondom, hogyha Európában megszüntetjük a cukorpiaci rendtartás, akkor sokkal jobban függünk majd az áringadázoktól, és sokkal többet kell fizetni a fogyasztóknak. Köszönöm. Most Tarabella úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztosasszony, már az előbb hozzászóltam a kérdéshez, egy kék kártya keretében meglepnek ezek a kérdésfeltevések, de hát úgy vélem, hogy itt cukorfinomítóknak az érdekei képviselik egyesek. Ugyanakkor azt is mondanám, hogy Redig azt, hogy kiválóan elmondta, hogy a bizottság mire törekszik. Arra, hogy biztosítsa a fogyasztók számára kellő módon a cukorellátást, mégpedig úgy, hogy kellő gyorsasággal lép fel az Európai Bizottság. A kvótáknak az alkalmazása azt hiszem, hogy nagyon lényeges a tekintetben, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a piaci fejleményekhez, felfelé irányba. És hát el kell képzelnünk azt, hogy mi lesz a jövőben, hogyan tudjuk majd kollektíven kézben tartani a termelést, mert tudjuk, hogyha nem ráhatásunk a termelésre, akkor az árfolyamok elszaladnak, és ezáltal ártalmas következményeket kell, hogy elszenvedjenek a termelők. Azaz a, fogyaszt, azaz a termelésnek a kézben tartása alapvető fontosságú, remélem, hogy a jövőben képes képesek leszünk a kvótákat a piacnak a szempontjai szerint alkalmazni azért, hogy jobban szolgáljuk az európai termelőknek a javát. A brit... Bitrán ezt aztán következik. Nagyon köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, biztos asszony. Úgy gondolom, hogy a cukorpiac legutolsó reformjával jó útra léptünk a piaci kiigazítások megtörténtek, de a sok panasz azt mutatja, hogy tényleg tovább kell lépnünk, tovább kell fejlesztenünk a cukorpiacot, mivel a bizottság előrejelzései nem voltak helyén valóak. Az Ákácsi országok nem Európába szállították a cukrot, hanem máshova, és az egész világon változtak a körülmények. A, tulajdonképpen sokkal jobban, mint ahogy azt vártuk volna a kereslet nőtt nagyon sok harmadik országban, ezt nem láttuk előre, nem láthattuk előre, a cukorár világszinten nőtt, és ezzel a behozatal területén is szenvedtünk károkat tulajdonképpen. Nem csak az egyetlen, nem eh, csak a cukor az egyetlen termék a mezőgazdaságban, a gazdálkodók is eh, kigazítják a tevékenységüket, más terméket, terményt kezdenek termelni. Nálunk például Németországban időközben már energianövényt is termelnek, amely tényleg komoly konkurens a cukorrépának. Úgy gondolom, hogy a közös piaci reform keretein belül tényleg arról kellene beszélnünk, hogy itt lenne az ideje arról, hogy megszüntessük a kóta szabályozást, és szabadulat biztosítsunk a jövőnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. James Nicholson következik. Köszönöm szépen. Nagyon jó vita zajlik, sajnos csak kevesen vannak jelen. Nagyon időben érkezett ez a vita, és nagyon örülök, hogy ez a parlament elé került. Úgy gondolom, hogy ha 2006-os reform eh, lépései rossznak bizonyultak, nagyon sok gyárat bezártak, most importőrök vagyunk, ahogy erre többen rámutattak. Ez véleményem szerint elfogadhatatlan, nem a sikernek, foglalkoznunk kell a minőségi különbözőségekkel is, a cukornád finomítók egyszerűen nem férnek nyersanyaghoz, teljesen mindegy. nehézségekkel állnak szemben a bizottságot, tehát arra kérem, hogy eh, tegyen lépéseket ennek kezelés érdekében. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszóló John Stuart Agnew. Össze kell hasonlítanunk azt, hogy mit állít a bizottság a foglalkoztatásról, szociális biztonságról, és hogy mit mond a cukorról. Barroso és Van Rompuy nemrég arról beszéltek, hogy milyen fontosak a munkahelyek Európa számára. Nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű munkahely legyen. De nem említette senki, hogy Svájcban, Norvégiában és Izlandon sokkal magasabb a foglalkoztatás szintje, mint az Európai Unióban. Tehát valahogy a valóság nem igazán passzol ahhoz, amit mondanak. Most itt van ez a cukorhelyzet. A répa és a cukor. Látjuk, hogy a cukor finomítás területén nagyon sok munkahely szűnt meg. Nem voltak pontosak a bizottság előrejelzései 2005-ben. Hogyha a bizottság megengedhető áron akarja tartani az élelmiszereket, akkor miért drágítja a cukrot? Egy másik biztos de Höcht úr is említette, hogy mennyire fontos az Európai Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelmét növelni. Így ezek a kereskedelmi forgalmak körülbelül megfelelnek egy kisebb ország, Dánia vagy Ausztria költségvetésének. Mindenképpen utalni kell a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokra, és például a dél-amerikai országokkal és reméljük, hogy az AKC országokból érkező cukor elég lesz. Azonban 300 ezer tonna nem helyettesíthet 5 millió tonna elveszett cukrot. A Lordok házában is téma volt múlt héten az Európai Unió cukorrendtartása. Szerintem itt az idő, hogy megkongassuk a vészharangokat, és a bizottságot pedig fel kell ébreszteni, hogy kicsit foglalkozzon a cukornáddal. Köszönöm szépen. Még egyszer visszatérnék Nikolson úrra, mert láttam, hogy Janakudadis asszony. Janakudakis asszony kék kártyát. Igen, elfogadja a kék kártyát. Köszönöm. Nem barátságos kék kártya. Sajnos. Nagyon sok kérdésem van. De nem Redding asszony hibája, hogy felolvasta a beszédjét. Néhány hete arról volt szó, hogy felállítunk egy akciócsoportot. Nem tudom, hogy lesz ebből valami? Igen. Nagy örömömre szolgálom, hogy Egnyú úr után szólhatok fel, de nem ejtettem ki jól a nevét az előbb. Nem hallottam erről a dologról, de gondolom, hogy ez egy pozitív dolog lenne. Hiszen a jövőbe kell tekintenünk, nem a múltba. Köszönöm. Köszönöm. João Ferreira úr. Senhora Comissária, a última reforma do setor do açúcar. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy a cukor répa termelés tönkrementének igazából mi is az oka? Portugáliában eddig saját cukrot használtunk, most pedig függünk az importoktól, függünk a nemzetközi a világpiaci áraktól. És ez az elmúlt években egyre jelentősebb lett. Több finomító nem tud dolgozni, mert nincsen nyersanyaguk. A bizottság is felelős ezért, és a problémát már nem lehet a szőnyeg alá söpörni hiszen az előrejelzéseik nem tükrözték vissza a finomítók szükségleteit. Nagyon fontos az, hogy minden ország teljes mértékben kimeríthetse potenciáljait. Ezen kívül mindenképpen kevés az importált cukorlát. Köszönöm, Dimitar Stojanov. Mm. Köszönöm szépen. и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички... Kérem, mondja el Csolos biztosnak, aki megérte ezt a beszédet, hogy, ne, hogy hagyja abba a játszadozást, hiszen ez a játszadozás több ezer ember állását érinti. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak éhezni. Nem elég, hogy azt mondja, hogy javulnak a dolgok. Nem mondhatjuk ezt, amikor az ágazat felét protekcionizmus védi, a másikat meg tönkretették. Ez a vita, amit itt tartunk most este 11-kor, az rámutat arra, hogy tényleg milyen fontos, hogy ez a probléma. kérem, de kérem a bizottságot, hogy vegyünk minket komolyan, vegy ezt komolyan. Köszönöm szépen. Kék kártyát látok. Az ön számára elfogadja? Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, hogy a kollégánk elmondaná, hogy hol, hová lettek azok az állások, az a több ezer állás, amelyet megszüntettek, vagy potenciálisan megszüntethetnek. Stojanov kolléga. Köszönöm. Amire gondoltam, az az, amit hallottunk. Ez a probléma 11 tagállamban jelen van. Bulgáriából kezdve, Románia, ahonnan Csolos származik, Portugália, Olaszország, sőt még Finnországban is, ott is megvan ugyanez a probléma. Ezek a problémák az egész Európai Uniót érintik. Számos tagállamot. És 4000 munkahely van veszélyben. Ez több ezer embert érint a családokkal együtt. Danten úr? Köszönöm szépen, elnök úr. A 2006-os reformnak az volt a célja, hogy növeljük a versenyképességet a cukorépa tekintetében Európában hatalmas áldozatokat követelt mindez meg, mind a területeknek a szintjén, mind pedig az a, a mezőgazdászok révén őres kellett felhagyni, felhagytak tevékenységgel is a termelők. Most már ott tartunk, hogy kereskedelmi tárgyalások nélkül a tarifák megváltoztak a cukor tekintetében harmadik országból származó cukor tekintetében olyan kedvezmények érvényesülnek, amelyek adott esetben oda vezethetnek bizonyos termelések, továbbra is megszűnne, továbbá megszűnnek a korábbiakhoz képest is. Úgy vélem, hogy nem lehet ugyanakkor elfogadni azt, hogy a feldolgozóknak az érdekét figyelembe véve az ákácsik érdekeitől eltekintsünk úgy vélem, hogy a jelenlegi rendszert fel kell tartani, fel kell tartani. Kedves kollégák, jelzem azt, hogy már erről többször beszéltünk, a DESZ jelentés kapcsán is 2011-ben, és a március 2011 márciusában megszavazott reform is nagyon fontos a e tekintetben védelmezni kell az állásokat. Igen, ezt hangsúlyozom, de ugyanakkor ez vezethete oda, hogy elsivatagosodnak az európai területek. Nem jutunk-e oda túlságosan gyakran is, három év óta, hogy védelmezzük az élelmiszerellátásunkat, miközben a mezőgazdaságnak a támogatását próbáljuk maximalizálni más szempontból. Ford. Köszönöm szépen, uh, Lady Latford. Redding biztos asszony nem az egyetlen, aki nem igazán ért itt a mezőgazdasághoz. Azt látjuk, hogy uh, a hagyományos cukornád finomítók uh, bezárnak. Az én válaszok ezer munkahely szűnt meg. 5 milliárd euró segítséget kaptak a termelők. És itt kereszt támogatások léteznek. Igazából oligopólium alakult ki a cukor tekintetben. A cukornád ára nem növekedett annyira, ahogy elvártak volna. És a bizottsági bürokráciát is láthatjuk itt a braziliai vagy a tajföldi import igen magas vámokkal terhel. A hagyományos cukornád termelés, finomítás körülményei nem tisztességesek. Itt mindenképpen változásra van szükség. Köszönöm. Auf der Rednerliste steht nun Herr Blozovic. Blozovic úr következik. Elnök úr, biztos az hogy hölgyeim és uraim, megbukott a cukorreform, sokkal többet fizetünk érte, mint fizettünk korábban. A termelés bizonyos tagállamokban tönkre tétetett Lengyelország erre komoly példa. Bizonyos területeken, olyan területeken, ahol ö, hagyományosan cukorrépát termelnének, felhagytak ezzel a tevékenységgel. Ö, tehát ezt a mezőgazdasági tevékenységet tönkretették. Lengyelországban lehet, hogy exportálnánk, 300 importálnunk, 300 tonnát importálnunk kell. A bizottság javaslata ezzel szemben egy liberalizációt javasolnak. Innen is van a kérdésem, a bizottság nem várja -e azt, hogy ez azt jelenti, hogy tönkretetik a kis termelőket. Nem lenne jobb szép lassan elmotulni a jelen rendszertől, hogy ne legyen további piaci sok. Végezetül talán jobb lenne megnövelni a jelen korlátokat, nem liberalizálni a piac. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Omadzsi úr következik. Monsieur le Président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A cukorágazatról folytatjuk a eszmecserénket, és ennek kapcsán szeretném felhívni a figyelmet az út a a tengeren túlileg távolabbi régióknak a kérdéskörére, mint tudjuk, nagyon súlyosan ártott ezen régióknak a 2005-ös reform, és hogyha a kompenzációk nem érvényesültek volna, akkor ez különösen így lett volna. Tudjuk azt, hogy ezek a szigetek rendkívül kitettek, és védelmezni kell azon hatások ellen, tehát védelmezni kell őket, amelyek pusztító hatásúak lehetnek 2013 utáni reformoknak a fényében, márpedig a WTO ö, olyan irányba kívánja változtatni a szabályokat, amelyek ilyen hatással lennének. Éppen ezért felhívom az Európai Parlamentnek a figyelmét, az Európai Bizottság a figyelmét, mennyire fontos ezen utapérikus szigetnek a helyzet, szigeteknek a helyzetére felhívni. 13 finomító volt 1955, most már csak kettő maradt fent ezek közül. Skúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a cukor ágazat egy rendkívül széles problémakört ölel fel, szélesebbet, mint amivel a mai napon foglalkozzunk Románia a belső fogyasztásának csak a 20%-át tudja lefedni, hála a cukorrépának, amelyet a hazai termelők dolgoznak fel. És a fogyasztásnak egy nagyon jelentős része az import cukorból adódik. A román cukoriparnak hatalmas nehézsége van a tekintetben, hogy kellő nyersanyag mennyiséghez tudjon jutni. A nyersanyagnak a csökkent volumene azt igényli, hogy olyan erőforrásokból, vagy forrásokból táplálkozunk, fog, lássuk el magunkat, amelyek fenntarthatóak lesznek. Szükséges az, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek tartós eredményt hoznak, és lehetővé teszi a hosszú távú életét a cukorfinomítóknak. A cukorfinomítási tevékenység gyakorlatilag megszűnőben van. Éppen ezért konkrét válaszokat várnánk azért, hogy az ellátás kérdéseit meg tudjuk oldani, hogyan lehet többek között csökkenteni a vám illetékeket. Arra van szükség, hogy az iparunk éljen. Köszönöm, Kestél következik. És miután elszaladt az idő. Éppen ezért csak azt mondom, hogy csak azoknak adok lehetőséget, akik még nem vettek részt a vitában. Három személyről van szó, Péter jár az első, tessék. Nagyon köszönöm. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha a cukorrépa vonatkozásában nem lenne szükség piaci rendtartásra. Másik oldalról elfogadom az alkotottság többségének azon véleményét is, hogy, hogy ismer, vagyis nem látjuk még pontosan, hogy mi a helyzet a világpiacon, mi a helyzet az árakkal, és így tovább. Úgy gondolom, hogy itt tényleg még kiváros lenne szükség. Ez azt is jelenti, hogy látnom kell, hogy ugye hogy három forrásból támaszkodik ez az egész, a cukorrépa, az izoglükóz és ugye a behozatal a harmadik, és nagyon fontos, hogy a bizottság felé foglalkozzon az import cukor kérdésével, ez lehet talán a kivezető út, hogy valami stabilitás legyen ebben az ágazatban. Mindenképpen az lenne a legjobb, hogyha nem lenne szükség kvótaszabályozásra, de az országok érdekében ezt azért meg kell hosszabbítani. Páska úr! Nagyon köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Jó pár országban a cukor nagyon fontos ö, termék, a spekulációnak köszönhetően ugye az ára elszállt, ez azt is jelenti, hogy a 2006-os reform megbukott ö, a cukortermelésre ez olyan hatással volt, hogy a hazámban például az összes cukor, cukorgyár bezárt, több ezeren elvesztették a munkahelyüket, nagyon fontos, hogy valahogy kezeljük ezt a helyzetet, és igazítsuk ki a múlt rossz döntéseit. A bizottságnak reagálnia kell a változásokra, és tényleg növekedést generálnia. Ennek érdekében felül kell vizsgálni a kvótaszabályozást, annak érdekében, hogy ne legyen egyenlőtlenség. Vaszeszko nagyon köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, a cukorpiac 2006-os reformja igazából a határait, a cukortermelés európai szinten nagy mértékben csökkent, nagyon sok tagállamban cukorbehozatalra van szükség, annak ellenére, hogy exportőrök voltak még pár évvel ezelőtt. Románia nem tudja már lefedni a saját igényeit sem a jövőbeni politikának erre figyelemmel kellene neki kell igazítani a kóta rendszert, a tényleges értékekhez kell hozzáigazítani és igényekhez biztosítani kell az egészséges versenyt a három termelési ágban. Ugyanez vonatkozik a cukorépa feldolgozókra is kék kártya. Elfogadja? Tessék. Nagyon köszönöm. Nagyon nehéz ugye a helyzet, ahogy halljuk. Romániában hasonlóképpen, mint Portugáliában nem várhatunk addig, amíg a következő kap reformra sor kerül a KPS-szel. Most van szükség intézkedésekre, ideiglenes intézkedésekre ahhoz, hogy támogatni tudjuk. Baszeszkú, asszony? Elnök úr, nem fogadtam el, <laughs> elszaladt az idő, ezért nem adok választ. Akkor most Reding biztos asszonynak adom át a szót, hogy végső megjegyzését megtegye. Um... Tisztelt elnök úr! Ez a vita jól mutatta, hogy milyen szélsőséges pozíciók alakultak ki. Egyrészt ott vannak a cukorépa termelők, másrészt pedig ott vannak a kutcukornád import adatot feldolgozó, feldolgozók. A 2005-ös reform szükséges volt, időnként ez fájdalmas reform hatásokkal járt. Azok, akik ma panaszkodnak, azok azok, akik még nem alkalmazkodtak az új helyzethez. Márpedig nincs mese, alkalmazkodniuk kell, és a verseny feltételeknek eleket kell, hogy tegyenek. Ezek azok a szabályok, amelynek a mentén, amelyeknek a mentén megállapodtunk, és amikor többes számban fogalmazok, akkor a parlament és a tanácsnak a szabályozására gondolok. Minden intézkedést meg kell tenni ahhoz, és a bizottság ennek a szellemében fog eljárni, hogy az ellátása az Európai Uniónak megfelelő legyen. 2005-ben 2,3 millió tonnányi volt az import, most pedig 2,5 és 3,1 tized tonnánál, mármint millió tonnánál tartunk. Nagyon szépen köszönöm, a vitát ezzel lezárom. A következő ülés holnap, szeptember 12-én 9 órakor kezdődik. A napirend megtalálható az Európai Parlament honlapján is. A mai ülést ezennel berekeztem. Szép estét!